hogy megemlékezhessünk a norvégiai vérengzés áldozatairól, ami a szemünk előtt zajlott júliusban. Szeretnék néhány szót szólni. Szeretnék nyilatkozatot tenni, amíg ezt felolvasom, addig le is ülhetnek, majd utána fogunk felállva megemlékezni az áldozatokról. Tisztelt képviselők, kedves kollégák, valami olyan fontos dologról szeretnék beszélni, ami mindenkit foglalkoztatott Európában és a világban. Június vége, végén Norvégiában egy ember 97 főleg fiatalt gyilkolt le, 79-et javít az előző tolmács, és valamennyien láttuk a tévében, hogy mi történt ö, Oszlóban és ezen a ö, Oszló melletti szigeten. Olyasmi történt, ami megrázta alapjaiban a, az európai demokráciát. Sok fiatal, akit meghalt, sokan valami jobb jövőről álmodtak, közszolgálatban álltak már részben, és ezt a gyilkosságot nyilvánosan most elítéljük július 22-e támadása azt bizonyítja, hogy a terrorizmus nem csak kívülről jöhet Európába, mint ahogy azt szeptember 11-e után sokan gondolták. Társadalmunkat támadás érte belülről. Ebből le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a belső integrációt javítsuk társadalmainkban. Bárhol is éljünk a világban, Európában vagy Európán kívül, el kell érnünk a világban, hogy aki egy társadalomban él, az, az elfogadja a társadalom értékeit, és a társadalom is befogadja őt. Minden ország felé kiáltványjal szólok ezért most innen, hogy a globalizáció idején, amikor a terrorizmus is globalizálódik, ellen kell állnunk az ilyen törekvéseknek. Norvégia ö, adta a világnak az egyik Nobel békedíjast, és most ö, a szívébe lőttek egy nyilat Norvégi, Norvégiának és Európának, értékrendszerünknek, amely a toleranciára, a szolidaritásra, a respektusra épül, az európai társadalmakban ezek az alapértékeink. Az Európai Parlament részéről kifejezésre szeretném jutatni a norvégiai áldozatok és rokonaik irányában szolidaritásunkat, együtt gyászolunk az áldozatok családjaival, együtt vagyunk velük, veletek, érzéseinkben, imáinkban, gondolatunkban. A norvég társadalom most két hónap elteltével még mindig nem került ki a döbbenetből, a döbbenet állapotából. A politikai frakcióknak adom meg most a szót, a frakcióvezetőknek. Először néppártnak, és utána fogunk egy perces néma felállással adózni az áldozatoknak. Hökmark úr. Herr Tolman, tack för denna möjlighet att Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget ad nekünk arra, hogy itt a parlamentben szóljunk a norvég néphez néhány szót. A norvég népet testvéri népnek tekintjük nagyon régóta, és ami ott történt, az rettenetes. Ez azt mutatja, hogy a gonosz sem ismer sokszor határokat. Az érintettek, az áldozatok fiatal emberek, fiatalok voltak akiket nem ismerünk személyesen, de tudjuk, hogy a reményeik, az ismereteik arról, hogy mi a jó és ami a rossz, a jobb iránti vágyódásuk, most mindez semmivé foszlott. Henrik Ibsen, norvég író, egyszer a következőt mondta. Mégpedig akkor, amikor Dániát a Schleswig-Holsteini válság kapcsán megtámadták. Nos, eh, akkor azt mondta, hogy egy olyan testvérnek, aki eh, szükség eh, helyzetben van, segítséget kell adnunk valamennyien. Oda kell, hogy álljunk mellé. Azt hiszem, a tört történelemben többször is elmondhatjuk, hogy ami a, a szomszéd baja, az a mi bajunk is. Most, ami Utelyes szigetén és Oszlóban történt, arról is azt kell mondanunk, hogy ez valamennyiünket sújtott. Együttérzésünket, szolidaritásunkat akarjuk kifejezésre jutatni. Ez természetesen nem tudja kompenzálni azt a mély szomorúságot, amit a norvégok éreznek de azt eh, legalább elmondhatjuk, hogy osztozunk a fájdalmukban, a szomorúságunkban, ami az ő ügyük, az a mi ügyünk is. Nora eh, Géter, norvég eh, költő és mm, háborús riporter, számos temetésen idézték az ő szavait Norvégiában, amikor nyugú, utolsó nyugvóhelyükre kísérték a meggyilkolt fiatalokat. Ő azt mondta, hogy nagyon különbözőek vagyunk, de a következő szavakkal fordult a fiatalok felé. A háború az élet elutasítása, megvetése. És éppen ezért minden embernek eh, a béke érdekében a, kell dolgoznia, minden erejét a béke megőrzésére kell fordítani. Azt hiszem, talán ezekkel a szavakkal juthatjuk, legjobban jutathatjuk legjobban kifejezésünkre, együttérzésünket a norvég néppel. Borzasztó erősen eh, állnak ki a nyitott társadalom mellett a gyűlölet, a megosztottság ellen. Ez eh, vezethet oda, hogy mi is majd azt mondhatjuk, mindazok, ezek a magányos terroristák, vagy akik összeállnak és szervezetten támadnak, nos, nem adjuk fel a nyitott társadalmunkat. Ezek nem üres szavak, hanem ez az bennünk feszülő energiát, energiákat is jelzi. Nem mi nyertünk, és a terroristák fognak veszíteni. A mi világunk erősebb, mint az övéké. És így tudunk azok mellé állni, akik Oszlóban és Ütaján életüket vesztették. Köszönöm szépen, Martin Schulz, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok barátom, szociáldemokrata frakcióban nők és férfiak a nemzetközi mozgalomból jól ismerik ezt a helyet. Utoljára nem csak az a hely, a ahol a norvég szocialisták találkoztak, a nemzetközi helyszín, ez sok országból mentek oda fiatal szociáldemokraták, és ezért sok barátomnak személyes tapasztalatai, élményei vannak Litojával kapcsolatban. Ez a merénylet a fiatalokat, a norvég munkáspártot sújtotta, de ahogyan az előttem szóló elmondta, a norvég fiatal szocialisták eh, egy olyan tettes áldozataivá váltak, eh, akinek a célja, ugye a szociáldemokraták eh, voltak, és őket akarta megsemmisíteni, és ezzel együtt az egész értékrendet akarta megsemmisíteni. Ennek a bűncselekménynek a borzalma abban rejlik, hogy ő nem akarta, hogy ennek az ennek jövője legyen, és ezért akart fiatalokat meggyilkolni. Ez szimbolikus jelentősége van, hogyha fiatalokat öl meg azért, hogy valamilyen eszmének ne lehessen jövője. A támadás egy eszmének szólt, és hogyha ennek az embernek az írományait, a téziseit elolvassuk, akkor nagyon gyorsan látjuk, hogy azt akarja, ne legyen nyitott társadalom, ne tiszteljük a más kultúrákat, a fehérek felsőbségét hirdeti, a többiek felett nincs egyenlőség az emberek között, az a fai, a nemhez való tartozás miatt diszkriminálunk. Ez a mi értékeink, és nem csak a szociáldemokraták, hanem az egész európai közösség értékeit akarta megsemmisíteni. Mondhatjuk azt is, tisztelt képviselőtársaim, hogy mi vagyunk azok, akik ezeket az értékeket képviseljük itt a parlamentben, ezért ez a támadás minket is ért, valamennyiünket és ezért nagyon helyes, hogy az Európai Parlament nem csak megemlékezik az áldozatokról, hanem emlékezik arra, felidézi azt, hogy a mi belső értékeinket érte támadás, és ezzel ellen védekeznünk kell. Meg kell védenünk magunkat, mégpedig úgy, hogy nem hagyunk teret ezeknek az érveknek, az intoleranciának, a rasszizmusnak, eh, az idegengyűlöletnek, eh, az kisebbségek eh, üldözésének, a bűnbak politikának. Ezeknek nincs tere, és ez a mi feladatunk, hogy ez így legyen. Hogyha közösen látunk ennek neki, akkor az ilyen embereket egy olyan szabályt tudunk erőltetni, amit meg kell tenni a barátokat, testvéreket, a családot, családokat nagyon sok szenvedés sújtja most. Köszönöm azt, ahogyan ezt ön elmondta, elnök úr. A mészállás után nagyon sok levelet kaptam, hozzám írt leveleket, de ezek tulajdonképpen én itt a szociáldemokratákat képviselem. Nagyon sok levél érkezett ebből a házból és a parlamentből is. Szeretnék kiemelni egyet, amely különösen mélyen érintett. Ezt egy kollégám írta, azt írta, hogy a fiatalok elleni merényletet ő úgy élte meg, mintha személyesen ér, őt érte volna a támadás. Mario Mauro írta ezt. Ez azért érintett mélyen, mert ő nem szociáldemokrata, de intuitív módon megére, megérezte, hogy mindegy, hogy szociáldemokrata vagyok, vagy keresztény, hogy hívő vagyok, vagy nem, hogy muzulmán vagyok, vagy fekete vagyok, vagy fehér vagyok, vagy, vagy indiai vagyok jogom van arra, hogy demokrataként dolgozzam. És ezek az ilyen emberek, mint a merénylő, valamennyünket el akarnak pusztítani. Ezért, hogyha a közös európai alapjogi karta alapján itt mi együtt dolgozunk, mint multietnikai, több vallás felekezetet, több kultúrát képviselő parlament, akkor ez a legjobb válasz erre a terrorista merényletre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Guy Verhofstadt úr, köszönöm. Igen, elnök úr, 1940-ben a náci megszállás kezdetekor Nadal Krik, norvég költő azt írta, olyan kevesen vagyunk ebben az országban. Mindenki testvér, mindenki, ne, mindenkinek testvére ennek a visszhangját halljuk ma, amikor 76 embert megöltek, fiatalokat, fiatal politikusokat, akik eh, a, nek a halála a demokrácia, a jogállamiság fontosságára világított rá. Legtöbben közülük még szavazókorban sem eh, léptek. Eh, szörnyű dráma ez, ugyanakkor közvetlen támadás véleményem szerint maga a demokrácia ellen. Úgy gondolom, hogy undorunknak hangot adni túl könnyű lenne ma. Nem szabad szemet hújni egy ilyen erőszakos cselekmény előtt. Lehet, hogy Brévik őrült volt, lehet, hogy egyedül cselekedett, de ugyanakkor lássunk tisztán, egy társadalom terméke ő, egy mozgalom terméke ő, egy egész közösség aktivisták, csetterek, bloggerek terméke, akik elutasítják a társadalmat. És az döbbentett meg leginkább, hogy a közszereplők, a politikusok milyen hamar kimondták, hogy nem felelősek mindazért, ami történt, pedig felelősek az ideológia megszületéséért, az iszlám ellenes, migráció ellenes, a multikulturális, sokrétű, változatos társadalom, a politikai korrektség, az Európa ellenesség, tehát mindennek és Európának az ellenzése alapján létrejött ideológia megszületéséért. Olyan narratív alakult ki, amely egyre szélesebb körben jelenik meg. A jelenlegi európai helyzet tehát drámainak írja le, és olyan helyzetet állít be, mi szerint a demokratikus kormányokban nem lehetne bízni. Az oklahomai bombázás 15. évfordulóján Clinton amerikai elnök azt mondta, hogy mi politikusok és politikai kommentátorok is felelősek vagyunk ezért, ugyanis nem Egyetlen kifejezés sem lehet semleges, minden szónak következménye van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Verhofstadt elnök úrnak most Kombendit úrnak adom meg a szót. Kedves kollégák, amikor vérengzésre kerül sor, először is a legtöbben közülünk nem tudjuk, hogy mit mondjunk. Szomorúak vagyunk, félünk, aztán idővel elkezdünk gondolkodni. És valóban ez a norvégiai eh, merénylet célzott volt fiatalokat, ezeket a fiatal demokratákat célozta meg, akik egy erőteljes eszme mellett, a multikulturális szolidaritás mellett álltak ki. Olyan fiatalokat, akik ezen eszme körül gyűltek össze. Voltak kurd és más származású norvégok is közöttük multikulturális társadalmat védtek ők, ami Európában létezik. De vannak politikusok, akik egy ideje azt mondják, hogy a multikulturális társadalom kudarcot vallott. És én mindig azt kérdeztem, mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy maguk mindenkit, akik nem igazi norvégiak, igazi finnek, igazi hollandok, igazi franciák, igazi svédek, igazi olaszok, igazi, nem tudom mik, visszaküldenek majd? És hova fogják visszaküldeni őket egyébként? Ezek a beszédek, ez a diskurzus, ezek a kifejezések keltik ezt a gyűlöletet. Ez azt jelenti, hogy a realitás nem a mi, a saját realitásunknak tekintik. Nem az európai realitásokat, az európai értékeket védik ezek az emberek, az európai polgárokat, és ez franciául azt jelenti, hogy nem Európa multikulturális identitását védik, mert az európai realitás ma a multikulturalitás realitása, és ez ellen történt ez a merénylet, és amikor ennek a parlamentnek egy francia képviselője azt merészeli mondani, hogy a Norvégiában bekövetkezett norvégiai problémák nem a vérengzésben találhatók, hanem a norvég kormány naivitása jelenti a problémát, amely ugye elfogadja a multikulturális társadalmat. Ilyenkor ennek a parlamentnek ki kell mondania, hogy Löpen úr szégyent hozott erre a parlamentre, amikor ezeket a szavakat kiejtette. je voudrais dire... És szeretném elmondani az összes igazi európérnek, hogy ha ezeket a borzalmas eszméket beengedjük a diskurzusunkba, ezeket a kifejezéseket toleráljuk, ha megengedjük, hogy emberek azt mondják, hogy európai társadalom nem lesz multikulturális, akkor megágyazunk azoknak, akik a legszörnyebb dolgokra is képesek. Igenis van intellektuális felelősség, amikor valami történik, ugyanis, ahogy Guy Ferrostat is mondta, ö, olyan ö, hangulat alakulhat ki, ahol ilyen őrültek ilyen dolgokat ö, vihetnek véghez akár csak Norvégiában, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, hogy mit mondunk. Köszönöm szépen. Most Jan Zahragyil úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, lehet, hogy különböző véleményünk van sok témáról, ebben a házban, de abban azt hiszem egyetértünk, abban az egy dologban, hogy Európa a tolerancia, a szabadság és a pluralizmus kontinense. A múltban Azért egyesült Európa, hogy az intolerancia, az elnyomás ellen felvegye a harcot, és ellenálljon azoknak, akik a demokratikus társadalom alapját akarják tönkretenni. És ezt újra meg kell tennünk. Együtt kell fellépnünk a gyűlöletkeltés, a félelemkeltés, az erőszak ellen, mert ezeknek nincs helye Európában saját frakcióm valamennyi tagja nevében szeretnék szolidaritást vállalni az áldozatokkal, július 22-e áldozataival, és az áldozatok rokonaival, barátaival és az egész norvég néppel. Végül pedig, de nem utolsó sorban, a szocialista, szociáldemokrata kollégáinkkal, akiknek a politikai családjához tartoztak ezek az ártatlan fiatalok. Elnök úr! ön is személyesen is emlékeztetett minket arra, hogy most van ö, szeptember 11-e 10. évfordulója. Éppen ezért most külön szeretném emelni azt, hogy a lehető leghatározottabb módon el kell ítélnünk mindenféle terrorizmust. Az akkori terroristák a vallás nevében követték el, amit elkövettek, bár valójában nem egy vallást képviseltek, ezt tudjuk. A norvég tragédia, ö, norvég tragédiát is ugyanígy kell tekintenünk. Az az egyén, aki elkövette ezt a gyilkosságot, senkit nem képviselt, nem, se nem vallást, se nem ö, semmilyen politikai irányt, csak a saját beteg agyának a képzelődéseit. Tehát álljunk ellen annak a kísértésnek, hogy ezt a szomorú eseményt valamilyen politikai hangulatkeltésre használjuk föl. Köszönöm valamennyi kollégámnak a többi frakcióból, akik ellenálltak ennek a kísértésnek, akik visszafogottan nyilatkoztak, és nyilvánosságra hozták, hogy itt általános érdékeket védelmezünk, amelyeknek mindenki, aki ebben a teremben jelen van, vallója. Elnök, köszönöm szépen. Most Szeren Szandagárnak adom meg a szót a baloldal, Egyesült Baloldal képviselőjének. Norvégia Norvégiában most van két időpont, 20, július 22-e előtt és után. A skandináv országokban ez a nap tulajdonképpen a mi szeptember 11-énk volt. A nagy támadás, a nagy merénylet, amelyet nem véletlenszerűen követtek el, hanem a norvég demokráciát eh, akart elpusztítani ez a merénylet. Sőt, még ennél többről is eh, volt szó. Az ütajái merényletet megtervezték, nagyon alaposan, gondosan megtervezték ezt a merényletet. A norvég szocialisták, a munkás mozgalom, a norvég szocialisták, szociáldemokraták jövője volt a célpont. Nem véletlenül a norvég munkáspárt fiatal aktivistáit gyilkolták meg. Ők képviselték a toleranciát, ők felléptek a szociális igazságosságért, felléptek az elnyomás ellen, és a nemzetközi szolidaritás mellett emelték fel mind mindig a hangjukat. Ők képviselték mindazt, amit ez a tömeggyilkos megvetett és elutasított. Egy rettenetes, borzasztó vérfürdő történt, és ebből semmilyen következtetést nem lehet levonni, de abból már igenis le tudunk vonni következtetéseket, ahogy a norvég miniszterelnök reagált a szörnyű eseményre. Ugyanebben a helyzetben sokan talán üres szólamokat fogtatok volna, vagy háborút akartak volna indítani a terrorizmus ellen. Breivik a demokratikus jogokat tiporta lábbal. De Stoltenberg nem ezt tette, nem így járt el ő a mellett szólt, hogy a terrorista cselekményre adott válasz az kell, hogy legyen, hogy még több demokrácia, még nagyobb nyitottság, és eh, még inkább eh, a humánus fellépésre van eh, szükség. Ez a hozzáállás a, elnyerte az egész norvég nép támogatását és mindenütt Norvégiában és a többi skandináv országban is emberek százezrei vettek részt a legkülönbözőbb manifestációkon, ahol a demokrácia és a tolerancia mellett emeltek szót. Ezeknek a felvonulásoknak az üzenete több mint világos, teljesen egyértelmű a gonoszság megölhet embereket, de nem győzhet soha egy egész népet. Köszönöm. Speroni képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm együtt érez az áldozatokkal, rokonaikkal, barátaikkal. Elítéljük ezt az emberiesség elleni bűncselekményt. Ennek semmilyen elfogadható indoklása nem létezik. Senki nem indokolhat tömeggyilkosságot bármilyen politikai platformon álljon is. Normális módon. Ez a szörnyű cselekedet most felhívta a figyelmünket arra, hogy a közös elveinkre odafigyeljünk, amelyek mellett mi is elkötelezettek vagyunk. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Diana adsz kap szót. Köszönöm, elnök úr. Valamennyien osztozunk abban a szomorúságban és haragban, amely sokakban normális módon feljött ez szörnyű cselekmény kapcsán. Együtt érzünk a norvég gyászolókkal. Sajnálatos Észak-Írországban mi is pontosan tudjuk, hogy milyen a terrorizmus, és milyen az, amikor fiatalok hallnak meg, ez különösen szörnyű. Nagyon sok hírességet, írót, költőt, politikust idézték most itt a képviselőtársaim, de talán az utolsó ként, ha ma megszólalok, akkor én is idézhetek valakit, egy fiatal túlélőt szeretnék idézni, aki a blogján el, leírta, hogy hogyan próbált a bokrok felé menekülni, hogy megmeneküljön, és hihetetlen volt számomra, amit írt. Írt, ma majdnem meghaltam, írja. Nem érdemeltük meg, hogy megöljenek minket. Nem ezt érdemeltük. Egyszerű emberek vagyunk, egyszerű fiatalok, akiket érdekel a politika. Szeretnénk jobbá tenni ezt a földet, ezt a világot. Elnök úr, teljes együttérzésemről szeretném biztosítani a norvég népet. Bárhonnan is jöjjünk, bármelyik politikai családból, mindannyian elítéljük ezt a cselekedetet. És még hogyha a szélső jobban is ülünk, demokraták vagyunk mi is, és a terrorizmust és az erőszakot elítéljük. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Most pedig megadom az Európai Bizottságnak, Malmström biztos asszonynak a szót. Eh, elnök úr, hölgyeim és uraim, ami július 22-én Norvégiában történt, az egy szörnyű tragédia. A legszörnyűbb lidersz nyomás, eh, ami történt. Eh, Utaja gyönyörű szigetén valóságá vált ez a lidércnyomás. nyomás. Oszlóban, a kormányépületben nyolc ember vesztette életét, egy ember volt a merénylő. És ugyanaznap, később ugyanez az ember brutálisan, hideg vérrel 70 tinédzsert is meggyilkolt. Rendőri egyenruhába öltözött. Norvégiában a rendőr a biztonságot képviseli azt, hogy megvéd minket a rendőr az áldozatok családjaival, rokonokkal és az egész norvég néppel együttérzünk. Minket is érint ez a merénylet, mert a demokrácia, a demokratikus intézmények, a mi értékeink, a mi eszméink ellen irányult. Fiatalok voltak az áldozatok, akik arra készültek, hogy aktívan részt vegyenek a közéletben, a pártpolitikában. Ez az esemény világosá tette, hogy a szélső jobb, a szélsőség mennyire veszélyes, ugyanis az idegengyűlölet, a szélsőséges gondolatok, a multikulturalizmus elleni támadása, a populizmus innen gyökerezik, és ezt a gyűlöletkeltést el kell utasítanunk méltóság teljes módon gyászol mindenki, és a norvégok tudjuk, elkötelezettek a demokrácia, a nyitottság közös értékeink mellett, és valamennyien osztozunk ebben az eltökéltségben. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig egy perces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékének. Mindazoknak, akik meghaltak, akiket júliusban meggyilkoltak Norvégiában. Folytatjuk a szavazást. Ügyrendi kérdés, tessék, kedves kollega. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy egyszerűen megállapítsam, hogy Ferenc úr, aki Európa ellenes érzelmet vezéret inkább nem jött el, ahelyett, hogy a demokratikus megemlékezésben részt vegyen. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! A, ebben a szomorú hangulatban a megemlékezés